Yes, yes. Nos, igen, Regner asszony, önnek nagyon is igaza van. Az embereknek mindig meg kell várniuk, hogy a hölgyek kérdezhessenek tőlük. Önnek ebben teljesen igaza van. Úgyhogy akkor ezt Viccen kívül egyébként figyelembe veszük, önnek valóban igazabban abban, hogy a képviselőknek meg kell várniuk, hogy feltesze valaki kék kártyát, szeretne kérdezni tőlük valaki valamit, úgyhogy ennek megfelelően fogunk eljárni. Kedves kollégák, most pedig akkor, illetve meg akartuk kezdeni a szavazást, de még javítani kell a rendszert, van egy kis probléma egy néhány másodpercet kell várnunk, ugyanis egy új képviselő érkezett ma hozzánk, és a rendszert ki kell igazítani annak megfelelően azért, hogy ezt figyelembe vehessük, de most mondják, hogy már készen áll a rendszer, úgyhogy meg is kezdjük a szavazást. Tehát akkor jöjjön a szavazás. Először is körkopúr jelentéséről szavazunk. Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, valamint a Schengeni vívmányok. Egyszeri szavazás lesz, ki van mellette, ellene ki van tartózkodás, jóvá hagytuk. Beresz jelentés következik. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások. Egyszeri szavazás, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Jóvá hagytok nagy többséggel, 591-en szavaztak mellette, 60-an ellene 11 tartózkodás. Jöjjön akkor most a második ajánlás, második olvasatra, a tanács álláspontja. Igen, mit szeretne? President. Köszönöm, elnök úr szerkázó jelentésről fogunk szavazni a képviselők nevében, az EMPL és az Agribizottság nevében szeretnénk elfogadni, hogy el fogjuk fogadni a meghosszabbítást, méghozzá a segélyprogramot két évvel meghosszabbítjuk az élelmiszer segélyprogramot, ezt a tanács is elfogadta ha megnézzük, hogy a tanácsban milyen politikai körülmények között hozzáfít ezt a megállapodást, szeretnénk, hogyha a bizottság nyilatkozna ennek a programnak a jövőjéről. A bizottság hogy látja figyelembe véve a különleges körülményeket? So, commissioner. Parancsoljon, biztos úr, öné a szó. President, uh, another... Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, Perez asszony, tudom, illetve biztos vagyok abban, hogy ön is tudja, hogy a több éves pénzügyi keret amelyet 2011. június 29-én fogadta le, e, fogadtak el, arról is rendelkezik, hogy a legsérülékenyebbek számára biztosított támogatásokat az egyes fejezetből az Európai 2020-as stratégiának a szegénység ellenes célkitűzési forrásaiból fogják fedezni. Itt az ideje valóban annak, hogy az NFF tárgyalásokat végre gyakorlatra ültessük át, hiszen a kezdeményezés joga valóban a, tan- a bizottságé. Köszönöm a figyelmet. Oké. Okay. Nos, rendben van, nagyon szépen köszönöm. Következzék akkor a második olvasati vizsgálata a tanács álláspontjának, melyet témája élelmiszerosztása leginkább rászorulók részére. Szikerszki óra jelentés készítője nem volt semmilyen elutasításra vonatkozó javaslat, ezért jóváhagyottnak tekintjük a tanács álláspontját. Rátérünk akkor a Hökmárk jelentésre második olvasati vizsgálat a tanács álláspontja tekintetében rádium spektrum politika, tehát ez a hökmárk jelentés. Egyes módosító, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. az egyes módosítót elutasítottuk. Így tehát a tanács álláspontját jóváhagyottnak nyilvánítom. Következzék akkor a Nikolzon jelentés, szerződéses kapcsolatok a tej és tejtermékágazatban. Következzék akkor a rendelet tervezet megvizsgálása. Az egyes blokkról szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Következzék akkor a bizottsági javaslatról szóló szavazás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Most pedig akkor az állásfoglalási indítvány tervezetről szavazunk, négy szerint a szavazást megnyitom. szavazást lezárom, és jóvá hagytuk nagy többséggel. Következzék akkor az Ilcsev jelentés. Az eljárási szabályzat saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48-as cikke második bekezdésének módosítása. Minősített többségre van szükség. Ötös módosító. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos módosító, név szerinti szavazás, a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom, és ezt nagy többséggel jóvá hagytuk, illetve minősített többséggel. Következzék akkor a határozat tervezet, nincsen módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Következzék akkor az állásfoglalási indítvány tervezet ről szóló szavazás a stabilitási kötvényekről. Egyes módosító indítvány ki van mellette, kettes, illetve ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig akkor a négyes bekezdésről szavazunk két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész mellette. Ellene ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom a négyes második részéről. A szavazást lezárom. A második részt elutasítottuk. Következik akkor a kettes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, rendben ellenőrizzük. Tehát akkor a kettes módosítóról szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és valóban elutasítottuk, eléggé világos ez. Úgyhogy akkor a 9-es bekezdés két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jó rendben, akkor a második részt is ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom és ezt is elutasítottuk. Jöjjön akkor a Jöjjön akkor a hármas módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jöjjön akkor a 11-es bekezdés hetes része, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Négyes módosító jön. Ellenőrizni akarják ezt is? Jó rendben, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 11-es bekezdés per hetest, a szavazást megnyitom. Lezárom. És valóban jóvá hagytuk nagy többséggel. Jöjjön akkor a négyes módosító. tehát négyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 12-es bekezdés jön, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Jöjjön akkor az állásfoglalási indítvány, népszerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk nagy többséggel. Következik akkor a Cornelissen jelentés. Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben. Nézzük csak. Először is hatos bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes bekezdés három részben, első rész mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész mellette Bocsánat, a második részről név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, és a második részt nagy többséggel jóvá hagytuk. Jöjjön a harmadik rész, mellette ki van, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. Most akkor következik a 18-as bekezdés, név szerinti szavazásra szavazás megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk a 18-as bekezdést, jöjjön a 19-es három részben első rész. Mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most akkor következik a harmadik rész név szerint. A szavazást megnyitom. Lezárom. És a harmadik részt jóvá hagytuk. 29-es bekezdés jön. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 49-es bekezdés név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel jóvá hagytuk. Most pedig akkor az állásfoglalás indítványról szavazunk, mellette ki van ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Következzék akkor a GOZESZ jelentés, hozzájárulás a 2012. évi éves növekedési jelentéshez. Kettes módosító mellette ki van ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosító, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Most pedig akkor az állásfoglalási indítványról szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Jóvá hagytuk. Nagyszerű. Akkor következik a szavazatmagyarázatok időszaka.